Elvetjük. Győri Enikő asszony 2010. szeptember 1-től a magyar kormányban államtitkár ként fog működni. Az eljárási szabályzat 7. cikk első bekezdése alapján illetve a négyes cikk első és negyedik bekezdése alapján 2010. szeptember 1-től megürül Győri Enikő asszony parlamenti széke. Az ülés megnyitásakor ezeket az információkat kívántam közéteni, most pedig térjünk rá a napi rendre. Szeptember másodikán fogadtuk el az utolsó napi rendet.